ponttal, a harmadik vitával, amelyik az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről szól. Malajziával fogunk most foglalkozni. Először meghallgatjuk az állásfoglalás szerzőit. Korrao úr az első, egy perce van parancsolja. Köszönöm, elnök úr. Az Európai Unió szabadkereskedelmi egyezményei alapvetően gazdasági feltételeken alapulnak, koherens politikát próbálunk folytatni, és ezért a szociális, környezetvédelmi és emberi jogi helyzetet is figyelembe vesszük. Ez a preambulumban van, de sajnálatos módon az emberi jogi kérdések nem kötelező érvényűek. Viszont ami a kisebbségekkel, a kisebbségek helyzetét illeti, nagyon rossz a helyzet Maláziában. A civil szervezetek is nagyon aggasztónak ítélik a helyzetet sajnos az autokton népesség helyzetét ellehetetlenítik, és környezetvédi szempontból is nagyon rossz a helyzet. Sajnos a trópusi esőerdőket is megtizedelik, a korrupció nagyon komoly gond, a külföldi a külföldi vállalatokkal, ember, vállalatokkal szemben is komoly gond van, az őserdőt az őserdőt sajnos lerombolják, és a különböző nemzetközi rangsorok szerint Malázia az egyik legkorruptabb ország a Földön. Azt hiszem, hogy meg kell ragadni az alkalmat, és el kell mondani a, védelm, el kell mondani a véleményüket. Köszönöm, Demes Máker úr következik. geleid is er- er uraim, Maláziában egyre rosszabb a helyzet, és az emberek békésen tüntetnek. Már a sárga póló is veszélyes, ugyanis ez egyenlő gyakorlatilag az árulással. És Özram Özramal már 58 éve van hatalmon, és az ősi gyarmati joga alapján uralkodik, az emberi jogok korlátozottak, a sária képezi a jogrend alapját alapvetően, és Malajzia egy mérsékelt iszlám államként tünteti fel magát a nemzetközi közösségben, miközben a szélsőségesek is eluralkodtak. De mi van a kisebbségekkel? A vagyoni jogaik elismerése még mindig problémát okoz, a parlamenti demokrácia sem érvényesül, és a szabadkereskedelmi tárgyalások során ezeket a szempontokat is érvényesíteni kell. Lockbiller asszony másfél percben. Köszönöm szépen. Maláziában korlátozottan alkalmazzák a jogot, és ezáltal a szólásszabadságot, a sajtószabadságot lényegesen bekorlátozzák a kormány számos jogi aktivistát fogva tart, és politikailag motivált kirakat perekben ítélik el őket, és az állítólagos államellenes tevékenységekkel vádolnak ellenzékieket. 48 óta van hatalmon a jelenlegi kormány, tehát még a gyarmati időkben gyökerezik, és számos embert tartanak fogva, illetve vádolnak meg hamis politikai vádak alapján. És a multimédia törvény is megakadályozza, hogy a szólásszabadság megfelelően működjön. Ami pedig a bizottsági jogszabályokat illeti, ez is alapját képezi például Abu Hassan fogtartására, akit szeptemberben, szeptember óta tartanak őrizetben. Úgyhogy felszólítjuk a mal maláj kormányt, hogy bocsássa szabadon a vádlottakat, mindazokat, akik szabadon akartak élni a gyülekezési és a szólásszabadságukkal, illetve az erre vonatkozó korlátozó törvényeket szüntesse, szüntessék meg. A decemberben elfogadott törvény tovább akadályozza a jogok érvényesülését. Köszönöm szépen, egy újabb társszerző következik. Wikström kolléga, parancsolja. Köszönöm. A malajziai fejlemények és a szólásszabadság és egyéb szabadságok korlátozása riasztó méretet öltöttek. El akarják hallgattatni a kritikusokat a kormány képviselői, ezért is sajnáljuk, fejezzük ki sajnálkozásunkat az emberi jogok helyzete miatt. A jog megengedi, hogy a civil társadalmat, a tudósokat, a médiát és az ellenzéket zaklassák. Ezért is szólítunk fel ebben az irányelvben, hogy azonnal engedjék szabadon a politikai foglyokat, olyan embereket, akik egyszerűen csak ki akarták fejezni a véleményüket, semmilyen módon nem jelentenek nemzetbiztonsági kockázatot. Emellett azonnal fel kell hagyni az üldözésekkel, amelyeket a meleg közösség tagjai elszenvednek. Fontos tehát a megmutatnunk a rezsimnek, hogy a szólásszabadság, az alapvető emberi jogok semmilyen módon nem korlátozhatóak. Ez az EU-nak a legfontosabb feladata. Az emberi jogokat tiszteletbe kell tartatnunk, nem csak az Európai Unió területén, hanem a világon mindenütt. Köszönöm. Un minuto. Éners szúr, következik egy perc, parancsoljon. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. azért beszélünk erről a témáról, mert elkötelezek vagyunk a maláj barátaink iránt, és nagyon fontos számunkra az ő sorsuk. lázadásra vonatkozó törvény sajnos elfogadta a maláj törvényhozást, nem volt igazi közvita ezzel kapcsolatban, és ezáltal a Nemzeti Biztonsági Tanácsnak komoly kompetenciája van, hogy rendkívüli állapotot hozol létre az országban. S nagyon rossz a helyzete a civil társadalomnak, az ellenzéknek. Nagyon nehez, nehezen működőképes így az ország. Azért nem azért mondjuk ezt, mert örömet okoz számukra, hogy kritizáljuk Maláziát, hanem azért, mert ezek nagyon fontos dolgok, erről beszélni kell, és konstruktív párbeszédet kell kezdeni Malázián belül is, de két oldalú kapcsolatainkban is az EU és Malázia között. Főleg most, amikor kétoldali, kétoldalú kapcsolataink egyre szorosabbra fonódnak. Köszönöm. Verzsia asszony is társszerző, parancsolja. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Anwar Ibrahim egy szimbólum, azért esett ki a kegyekből, mert reformokat javasolt a 90-es években, illetve egy sor nagyipari beruházást felfüggesztett. Ez elfogadhatatlan, egy alapvetően elfogadhatatlan volt egy, elfogad, egy korrupt országban. Emellett e, e, e, ezt követően választási győzelmei ellenére Szodomia vágyával börtönbe zárták a e, szabadsággyilkos törvények egyre inkább terjednek, a nők mellett e, a civil szervezetek és az újságírók is áldozatokká válnak. A terrorizmus elleni harc a represszió ürügye, növekszik az erőszak annak érdekében, hogy az elit megtarthassa a hatalmát Eh, egy, eh, a javak jobb felosztása eh, és a különböző közösségek iránti tisztelet vezethetné ki ezt az országot, és oldhatná meg azokat a vallási problémákat is, amelyek vannak. Na, sürgősen lépni kell. Köszönöm. Köszönöm szépen, Páncéri úr. Következik ön is. Társszerző, parancsoljon egy perce van. Köszönöm szépen, elnök úr. Maláziában a szólás szabadságot korlátozzák, nagyon sok törvény vonatkozik erre a BTK-ban. Létezik egy lázadásról szóló törvény is 2015 eleje óta, amelynek kapcsán több tucat embert letartóztattak. Ambar Ibrahimot 2015 februárjában Szodomia várjával, vágyával letartóztatták, azóta nem engedtek hozzá orvosi segítséget sem. A lázadásról szóló törvény rendkívül kritikus helyzetet teremtett. A médiában egyre nehezebb a korrupciós esetekről beszámolni, és ezekbe belekeveredett a miniszterelnök is nagyon sok emberre helyeztek, ellenem indítottak el vádat, vagy eljárást a szodobia vágyával. Nos, sajnos muszáj, hogy fölépjünk, de nagyon nagy szükség van arra, hogy fölépjünk, és nagyon fontos az, hogy rendet teremtsenek az országban, egyensúlyra kell terekedni a nemzetbiztonság és, az, és a civil jogok, illetve a politikai jogok között. Köszönöm, Pancér úr, mondja az elnök. Most a frakciók szónokait fogjuk meghallgatni. Először a néppárt nevében Sean Kelly úr következik. Egy perc parancsolja. Az ázsiai delegáció tagjaként tisztában vagyok, hogy mennyire fontosak a kereskedelmi kapcsolatok EU és Malázia között. Ez második legfontosabb partnerünk a térségben Szingapur után. Ugyanakkor miközben a kereskedelem fejlődik, a szólásszabadság helyzete egyre romlik az országban, és különösen aggasztó a lázadásra vonatkozó törvény. E, a szólásszabadság során e, számos ember tartóztattak le, vagy folytatnak vizsgálatot többek ellen, a, ami szintén elfogadhatatlan. És a szükségállapot e, kiirdetése sem volt feltétlenül indokolt teljesen nevetségesek az indokok. Miközben mi az ellenkező irányba mozdulunk, még az én országomat is, a vesszük, és egyre több jogot biztosítunk az embereknek, az egyik fontos kereskedelmi partnerünk pont az ellenkező irányban halad. Tehát ezekkel a kérdésekkel mindenféleképpen foglalkozni kell a maláj kapcsolatokban. Köszönöm szépen, Gil képviselő. Következik másfél percre a szocialisták nevében. Parancsolj, Nina. Uh, Köszönöm, elnök úr, biztos úr lehetőségem volt uh, Malajziában járni a közelmúltban, és meglepve tapasztaltam, hogy uh, a a, az, amit erről az országról gondolunk, ennek nem sok köze van a valósághoz. Igen, modern és dinamikus, de a nyugati típusú gazdaság mögött egy olyan állam van, amelyik legink, egyre inkább tekintélyelvű, ahol a politikusok és a ö, politikai szakkommentátorok nem beszélhetnek szabadon. A lázítással kapcsolatos törvény alapján embereket ítélnek el. Nemrég elfogadtak egy nemzetbiztonsági törvényt, ami felhatalmazza a biztonsági erőket és a miniszterelnököt és egyre nagyobb az elnyomás ebből kifolyólag. Malajzia a korrupció ellenes konferenciának volt a házigazdája szeptemberben. Megkérdezném a miniszterelnököt, hogy miért nem engedi a saját korrupció ellenes bizottságának azt, hogy ténylegesen kivizsgálják az ő ellene benyújtott korrupciós vádakat, és miért nem engedi, hogy a média erről szóljon, és miért nem engedi, hogy az emberek az utcán kifejezzék véleményüket, miért nem tartja be az ígéretét, hogy visszavonja a lázítással kapcsolatos gyarmatikori törvényt, és miért csak elnyomásra használja ezeket a jogszabályokat? Miért nem nyit párbeszédet a civil társadalommal, a bloggerekkel, aktivistákkal, akiket egyébként el akar ítéltetni? És miért nem teszi Malajziát a demokrácia fákja hordozójává? A miniszterelnök úgy érzi, hogy meger, meggyengíteni a helyzetét mindez, miközben szerintem éppen ellenkezőleg megerősíteni. Köszönöm. Köszönöm, Márinyő Pintó kolléga. Következik egy perc parancsolja. As violações dos direitos humanos na Malásia, como em muitos Az emberi jogi aktivisták Maláziában és a világ számos más pontján is rossz helyzetben vannak, sajnos az igazságügyi rendszer nem megfelelő, nem megfelelő a jogrendszer sem, például a lázadásról szóló törvény sem, és a politikai vezető szerepet betöltő párt, a kormánypárt bizony üldözi, üldözi az ellenzékét, és a halálbüntetés is érvényben van. Jelenleg több száz maláj állampolgár vár arra a síralomházban, hogy kivégezze őt az állam. Hogyan lehet az emberi jogok tiszteletben nem tartása ellen harcolni? Gazdasági szankciókkal, például úgy, hogy különböző egyezményeket befagyasztunk ezekkel az országokkal, másik részről pedig a Nemzetközi Büntetőbíróság is eljárhat. Hogyha az alapjogokat, az emberek alapjogait nem tartják tiszteletben, az sosem kifizetődő, mert gazdasági szankciókkal jár, és előbb-utóbb az elkövetők mindenképpen kénytelenek lesznek majd felelni tetteikért egy bíróság előtt. Köszönöm szépen! Huntulis kolléga következik. A maláziai helyzet kétségtelenül nem jó, és nem felel meg az európai elveknek. Ezt világosan láthatjuk. Malázia egyre inkább egy rendőrállamá válik, ahol a szólásszabadság sérül, a politikusokat bebörtönzik, a korrupció óriási méreteket ölt, és az Európai Unió nyilván nem mondhatja meg egyetlen egy országnak, hogy mit tegyen, nem avatkozhat egy harmadik ország belügyeibe. Nem mi tartjuk a kezünkben az abszolút igazságot, az európai országokban is előfordul, hogy politikusokat üldöznek, illetve az ellenzéket üldözik, vannak visszaélések a bírósági eljárások kapcsán is, és havonta gyakorlatilag újabb és újabb botrányokat látunk Európában, is, személyek tűnnek el, illetve a vállalati visszaélésekre is számos példát találunk. Tehát nem mutagathatunk másokra a világban, mintha gyarmat tartók lennénk, és először a saját házunk táján kéne rendet teremteni. Természetesen az emberi jogok elismerése rendkívül fontos, de ezt valahogy máshogy kéne elérni. Állítsuk le a kereskedelmi kapcsolatokat ezekkel az országokkal, illetve mindenféle pénzügyi segélyezést, amennyiben a politikusok korrupt gyakorlatokat, gyakorlatot folytatnak, és ők zsebelik be a pénzeket, és a multinacionális cégeket is fel kell szólítani, hogy szüntessék mértékben a tevékenységüket ilyen országokban. Ugyanakkor nem lehetünk álságosak eh, az európai határokon belül. Köszönöm, Tarabella úr, következik, parancsolja. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr, kedves kollégák! Malajzia olyan ország, ahol nagyon nagy a gazdasági növekedés, ilyen szempontból modellje ez a dél-kelet-ázsiai régiónak. De sajnos a kínzás és a halálbüntetés is létezik Malajziában, ezzel nagyon sok nemzetközi megállapodást nem teljesít Malajzia. Sajnálatos módon visszalépés van ebben a tekintetben. Malajzia azon 58 ország közé tartozik, ahol mindig létezik a halálbüntetés, és azon 38 ország közé tartozik, amelyek az ENSZ 2014-es közgyűlésén a halálbüntetésről szóló moratórium ellen szavaznak. Sajnos semmiféle akarat nincs meg Malajziában arra, hogy ebben a tekintetben fejlődjön vagy előrelépjön. Sajnos a polgárok alapjogait sem tartja tiszteletben a kormány. Elnök. Márk, Tarabella úr, egy kérdést szeretne önnek feltenni Csárneszki úr. Ezt elfogadja? Csárneszki úr következik. Bardzo dziękuję e, panu posłowi Tarabella za... Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani Tarabella úrnak, hogy elfogadta a kérdésemet. Tudom, hogy ön számára milyen fontos az emberi jogok tiszteletben tartása. Egy kérdést szeretnék föltenni. Ezt gyakran föl szoktam tenni, ezt a kérdést itt a tisztelt házban. Vajon nem a tanácsnak és a bizottságnak kéne nagyobb mértékben szerepet játszani ebben a, ezekben a kérdésekben, hogy gazdasági nyomást helyezzenek azokra az országokra, akik az alapvető emberi jogokat nem tartják tiszteletben. Ez nem lenne egy kicsit hatékonyabb? Tarabella úr válaszát fogjuk meghallgatni. Teljes mértékben egyetértek félelmeivel, Czarnecki úr, valóban Például a szabadkereskedelmi egyezmények esetében ezt alkalmazni kéne. Mindig szerepel a parámoló bekezdésekben, hogy az emberi jogokat is figyelembe kell venni. Például Kolumbia esetében így volt ez. A világban minden második szakszervezeti képviselő, akit meggyilkolnak, kolumbiai. Tehát úgy gondolom, hogy az emberi jogok tiszteletben tartását és a gazdaságot legalább egyformán kéne kezelni, de ha, de ha valamelyik hangsúlyosabb, akkor az mégis az emberi jogok kérdése. Köszönöm, spontán hozzászólások, Poszpisil úr az első parancsol. parancsoljon. Köszönöm. Csatlakozom az összes kollégához, aki emberi jogokért harcol, illetve azokért áll ki Malajziában. Tudom, hogy a, a jogállamiság nem valósul meg ebben az országban, van egy lázítással kapcsolatos törvény, amelyik 1948-ban lett elfogadva, és amely gyakorlatilag bármiért büntetőeljárás indítását teszi lehetővé bárki ellen. Az alkotmánybíróság közelmúltban kijelentette, hogy ez megfelel az alkotmánynak ez a törvény, nyilvánvalóan ez nem elfogadható. A büntető törvénykönyvből is újat hoztak, és emberek várják halálos ítéletük végrehajtását. Együtt kell tehát működnünk, nyomást kell gyakorolnunk, megállapodni azonban csak akkor szabad ezzel az országgal, hogyha visszatérnek a jogállamiság útjára. Köszönöm, Mária Szurka. Köszönöm szépen, elnök úr. A szólásszabadság korlátozása, a vallási elnyomás, a, az őslakosok és a bevándorlókkal szembeni diszkrimináció mindennapi gyakorlat. A maláj kormány úgy tesz, hogy a terroristákkal szembe kíván szállni, miközben bárkit bebörtönöz, aki az állambiztonságot véleménye szerint fenyegeti. Az em, alapvető emberi jogok sérelme nagyon gyakori, és eh, ami a szólásszabadságot illeti különösen súlyos a helyzet, éppen ezért eh, a eh, Malázia az egyik olyan ország, ahol a sária kerül alkalmazásra. Minden olyan kiadványt és publikációt betiltanak, ami a kormányjal szembe megy. Az Európai Unió felszólít

hogy az általunk vallott értékek tiszteletét minden fontos kereskedelmi partnerünktől elvárjuk. köszönöm szépen castaldo úr következik egy van köszönöm elnök úr! a lázadás elleni törvény, a lázadásról szóló törvény, a sajtótörvény, a multimédia törvény, a szólásszabadságról szóló ér, törvény, ezek mind olyan érvek, amelyek egyértelművé teszik, hogy milyen szörnyűséges az emberi jogok és alapjogok helyzete Maleziában. De ide tartozik még a korrupció, a szociális dömping problémája. A bírói szervezeten is megérződik a erőltetett politizálás, és látható a helyzet az újságírók szörnyű állapotában is. Anwar Ibrahimot nevetséges okokkal börtönbe vitték, és a sária törvény immáron az egész országban érezteti hatását. Korrao kollégám elmondta, hogy a malajziai kormány eh, hogyan, működ, hogyan működik. Nos, mi a mi szerepünk az EU-nak? Mi hatalmas gazdasági erőt képviselünk, és szerintem jó lenne, hogyha emellett még az emberi jogok szuperhatalmát is megtestesítenénk. Kérjük számon a partnereinken, gazdaság és kereskedelmi partnereinken az emberi jogok tiszteletben tartását. Köszönöm, Svoboda kolléga következik. Pane předsedající, vážený pane komisaři, rád bych věřil, že naše dnešní diskuse a dnešní usnesení bude vnímáno jako součást diskuse s partnerem. Köszönöm. Ez a vita és az állásfoglalás reményeim szerint egy párbeszédhez vezet egy olyan partnerrel, akivel eh, korábban is már együttműködtünk, eh, és én csatlakoznék azokhoz, akik a jogállamiság eh, helyzetét fájlalták Malajziában. A fejlesztési és kereskedelmi megállapodások részét képezi az emberi jogok betartása, tehát eh, én eh, arra szólítanám fel a bizottságot, hogy eh, gyakoroljon további nyomást annak érdekében, hogy a kondicionalitás megvalósuljon a kereskedelmi kapcsolatainkban, és az emberi jogok ténylegesen javuljanak. Köszönöm. Köszönöm szépen, Szoboda úr. Venta kolléga itt van, mert nem látom a helyén szót kért. Jó. Akkor itt van vége a spontán hozzászólásoknak. Stiliniades kollégak, biztos úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Malázia kiemelkedő szerepet játszik az Európai Unió számára a dél-kelet-ázsiai térségben. Jelenleg Malázia az ASEAN elnökségi pozícióját tölti be olyankor, amikor nagyon fontos döntésekre kerül sor arra vonatkozóan, hogy az ASEAN egy gazdasági közösségé váljon. A két oldalú kapcsolataink is jelentősen fejlődtek, fokozott kereskedelmi és beruházási tevékenységek révén aktív párbeszéd folyik a kereskedelem területén, de erre tekintettel az Európai Uniót aggasztja az a jó néhány fejlemény, ami 2000 2014 óta lezajlott a jogállamiság és az emberi jogok területén Malajziában. És nem csak az úgynevezett lázítási törvény ad okot aggályra, ami lehetővé teszi a bíróság számára, hogy Ambar Ibrahimmal szemben vádat emeljenek, ő az ellenzék vezetője, és a szólásszabadságot is jelentősen korlátozzák, a, ezen törvény alapján 2014 óta, annak ellenére, hogy az elnök többször bejelentette, hogy visszavonják a törvényt. És 2015-ben a főképviselő asszony nyilvánosan is hangot adott azon aggájának, hogy ez a törvény egy nagyon komoly hatást gyakorol a szólásszabadság érvényesülésére. Súlyos aggájának adott hangot hogy a szövetségi bíróság által az ellenzéki vezető ellen hozott öt éves börtönbüntetés ítélete is egy nagyon súlyos fejlemény. Megfosztották a polgári jogaitól, illetve a mandátumát is visszavették, a parlamenti mandátumát. Szeptemberben az Európai Unió lezárta a tárgyalásokat egy új partnerségi és együttműködési megállapodásra vonatkozóan. Ugyanakkor ismételten hangsúlyozta az EU, hogy a tárgyalások, amelyek 2011-ben kezdődtek, olyan rendelkezést is bekívánnak venni a megállapodásba, amelyek a, ami a jogállamiságra, illetve az emberi jogokra vonatkozik, és ezekhez megfelelő intézkedések kapcsolódnának, így például az alapvető emberi jogokra vonatkozó párbeszéd. Malázia elismerte, elfogadta, hogy a jogállamiság és az emberi jogok elismerése alapvető eleme a megállapodásnak. Továbbra is aktív tárgyalásokat fogunk folytatni a kormányjal, hogy az emberi jogok érvényesülése terén tegyen meg további lépéseket, és az LMBT jogokat is ideértve országos és nemze- regionális és nemzeti szinten egyaránt. Köszönöm szépen, biztos úr! Megköszönöm, hogy velünk maradt az egész mai délelőtt során. Ez egy elég hosszú maraton volt. Egyébként hét állásfoglalásra vonatkozó indítványt kaptam, ezzel lezárom a vitát.